és felszólalások. Bejelentést kell tennem, mielőtt lezárnám az ülést most ére. A GUE részéről kérést kaptam, mi szerint Jeremy Kolicsák képviselő, vehessen részt az EU-ukrajnai parlamenti együttműködési szakbizottságban. Sitting tomorrow. És az itt ITRA